béke védelmében, és garantálnia kell az emberi jogokat, anélkül, hogy meghajolna a török arrogancia és fenyegetések, zsarolások előtt, melyek szerint 3,5 millió migráns szabadítanak Európára. Hogyha valaki szankciókról beszél, akkor annak a valakinek nem szabad elfeledkeznie arról, hogy az Európai Unió finanszírozta Ankarát éveken keresztül, különböző csatornákon keresztül, így például az előcsatlakozási eszköz, az Európai Beruházási Bank finanszírozásai, a menekült segély Törökország részére világosnak kell lennie, hogy be kell szüntetni a csatlakozási tárgyalásokat a Törökország és EU között, mert a Törökország belépése kontinensünk iszlamizációját eredményezni, és a kereszténység egy kis üldözött kisebbségé válna, mint ahogy most ez Szíriában történik. Köszönöm szépen, asszonyom. Lejárt az ideje, úgyhogy kikapcsoltuk a mikrofont, nem hallja senki. A következő hozzászóló Krisztofor úr egy percben. Parancsoljon. Köszönöm a szót. Tisztelt elnök asszony! A szíriai török invázió bűncselekmény Európa az egész emberiség ellen. Úgy gondolom, eljött az idő, hogy most már ne csak beszéljünk, hanem cselekedjünk. Nulla tolerancia, ami Törökországot illeti. Nem csak a kurdokat támadja ugyanis, hanem az egész emberiséget. Mert a kurdok voltak az a pajzs, amely segített nekünk ö, hogy megállítsuk az isis hogy békében alhassunk. Amit most Erdogan tesz, elfogadhatatlan. Ha elfogadjuk, akkor mi is felelősek vagyunk azért, ami történik. Törökország 1915-ben az örményeket írtotta ki, 1920-ban a görögöket, 74-ben megtámadta Ciprust. Tavaly és idén a kurdok etnikai tisztogatása folyik. Én büszke európai vagyok, de szégyenem magam, amikor a törökök európai ö, fegyverrel támadják a kurdokat, és mi még mindig nem léptünk fel, hogy ezt az inváziót leállítsuk. Köszönöm, Fajon asszony, következik egy percben. Na, Szíveru Szíriaje, premier... Köszönöm. Észak-Szíriában egy törékeny fegyverszünet van, amelyet Erdogán zsarolás révén, amit Erdogán zsarolással fenyegethet az EU hiányzó felépése miatt is. Erdogan magatartása nemzetközi jogot sérti, és az EU-nak egységesen kell fellépnie fegyverembargót kell Törökország ellen bevezetni, és gazdasági szankciókra is szükség van. Ezáltal Ankarát befolyásolni lehet. Elfelejtjük, hogy a kurd kérdést csak a török támadások révén csupán nem lehet megoldani. A kurdok összekapcsolódása az Assad rezsimmel nem fogja teljesíteni a kívánságaikat itt dél-nyugat, Törökország, Irak és Szíria is érintve van. Gyakran zajlott a kantonai műveletek a kurdokat szemben, és az továbbra is egy időzített bomba maradt továbbra is menekülteket, humanitárius katasztrófát válthat ki, és konfliktusokat a régión kívül. Hol maradt az emberségünk, szégyelhetjük magunkat. For one minute, Madam Pag- Egy percben Pagazaur Tonda asszony. Köszönöm, Elnök asszony, végig hallgattam nagy figyelemmel ezt a hosszas vitát, némi frusztrációval. Azt hiszem, senki nem érzett félelmet. Félelmet akkor érez az ember, amikor bombázzák. Tudtuk, hogy mi fog történni, tudtuk, hogy Törökország megszállja a térséget, és azt is tudtuk, hogy a veszélyes dzsihadisták kiszabadulnak a fogságból. Tudjuk, tudtuk, hogy az ISIS ismét megjelenik. Erre figyelmeztettek minket. Mi európaiak elvesztettünk egy lehetőséget, annak a lehetőségét, hogy egy nemzetközi bíróságot, törvényszéket állítsunk fel a helyzet kezelésére. Elmulasztottuk a dzsihadista táborokból vissza hozni a gyermekeket. Nem foglalkoztunk a geopolitikai kérdésekkel megfelelően. És most a migrációs válsággal próbálunk megküzdeni, ami már egy ideje tart, de hogyan küzdjünk meg a mostani helyzettel? Megfelelő biztonsági politikára és védelmi politikára van szükség. Jordanov úr, egy percben. Köszönöm. A helyzet tegnap megváltozott. Putyin és Erdogan megkapták, vagy elérték, amit akartak. Bashar al-Assad is egyetért, ha bár ő a fő felelőse a jelenlegi helyzet kialakulásának. Törökország Magyarország fellépése nem csak kurd ellenes, hanem Európa ellenes is, és ez szemben megy a mi álláspontunkkal. Mindenkinek kellő aggájjal kellene figyelnie azt a folyamatot, ami Oroszország és Törökország között zajlik. Itt nem pusztán egy diplomáciai flörtölésről van szó, ez egy sokkal veszélyesebb folyamat és a megoldást mi kínálhatjuk, mi kínálhatjuk azt a víziót, hogy hogyan lehet a problémát megoldani, ideértve a kurd kérdést is. Ez nem jelenti azt, hogy baloldali, nacionalista erőket támogassunk a kurd területeken. Arvoisa puhemies, Turkin... Hajnaluma képviselő egy percben. Elnök asszony, a török offenzíva sérti a nemzetközi jogot. Nem lehet elfogadni. Az Európai Unió sajnálatos módon csak szemlélője az eseményeknek, amikor Törökország, az Amerikai Egyesült Államok, Oroszország, még Irán is szerveződik a térségben. A szíriai olaj több védelmezőre talált, mint a menekültek vagy a kurdok. A kurdok, akiknek annyival tartozunk. Az Európai Parlamentnek nagyon világos üzentet kellene közvetítenie a tanácsot, a főképviselőt és a bizottságot határozottabb cselekedetekre felszólítva, mint a jelenlegiek, hogy Törökország értse meg, hogy hol van a határ. Ez azt jelenti, hogy véglegesen fel kell lépni az Európai Unió részéről politikai és fegyver téren is. Köszönöm szépen, Grundler úr következik egy percben. Köszönöm, tisztelt elnök asszony, a szót. Ez az új háború Széria északi részén Törökország kezdeményezésére nemzetközi jogot sért. Embertelen döntés, amely 300 ezer embert elűz otthonából, ö, ö, és nagyon sok polgári áldozattal járt. Ez népek elleni harc, a kurdok elleni harc. Pedig többségük csak egy dolgot szeretne békében élni és szabadon. Sokkal nagyobb a hatalmunk, mint hogy egymással szembenézzünk, inkább egymás felé kellene fordulnunk. Az a 30 kilométeres biztonsági zóna, amit rákényszerít erre a népre, nem igazán megoldást jelent hosszú távon. Emlékeztetni szeretnék a nemzetközi jogra, a menekülteket ennek értelmében nem szabad a határon túlra költeni. Nyolc évvel a háború eleje óta a szíriai menekültek, és főleg a kurdok ö, szenvedésének sajnálatos módon még mindig nincs vége. Lega úr egy percben. Thank, thank you, Chair. It should now be beyond any... Azt hiszem, hogy kétségtelen mindenki számára, hogy Erdogan Törökországa nem, nincs helye Európában és a Szíriával szembeni háborús fellépés egy tulajdonképpen ürügy számára. Teljes egyértelmű tette Erdogan, hogy számára a jog szabályokra épülő nemzetközi rend elfogadhatatlan. Folyamatosan megsérti a görög légteret és felségvizeket is, a politikai ellenzéket nagy mértékben üldözi, és ezzel is rámutat arra, hogy mindent megvet, amire az európai értékek épülnek megveti a demokráciánkat, az emberi jogokat, a szabadságjogokat és a jogállamiságot. Tehát Törökországnak nincs helye az Európai Unióban, és azt hiszem, hogy most érkezett el az ideje annak, hogy megbeszüntessük a csatlakozási tárgyalásokat Törökországgal.

Egy percben Grosel úr. Oh, udar v je nov krog A török invázió Szíriában egy új ö, ö, fejezet ebben a tragédiában a 21. században itt a humanitárius és a nemzetközi jog megsértéséről van szó. Egy NATO tag által ráadásul, amely hadsereggel, milíciával, paramilitáris egységekkel vonul be Törökország, a saját biztonsági érdekeire hivatkozik, de ne legyünk naivak. A Szocsi találkozó megmutatta, miről is van szó. Egy mentes végrehajtásáról a geopolitikai érdekeknek Szíria rendezéséről háború után, nem a terrorizmus leküzdéséről van szó. Az egyetlen terrorista erőt ellenes erőt a kurdokat küzdik le, akik pedig oroszlán részt ö, ö, vittek az iszlám állam leküzdésében. Több millió ember szerencsétlenségével él vissza Erdogan, politikai nyomásgyakorlásra együtt kell reagálnunk Európai Unióként. Tudjuk, hogy az EU-nak vannak forrásai, lehetőségei, a kérdés az, hogy van-e szándékunk is. One minute, Mr. Mandel úr, egy percben. Dank, Frau Präsidentin. Köszönöm, elnök asszony, egy közmondás szerint minden háború első áldozata az igazság, és a török katonai akció neve a béke forrása, ez már is egy hazugság, hiszen itt nem a béke forrásáról van szó, hanem az erőszak és az elűzés szörnyű cselekmények forrásáról, amelyeket Törökország megvalósít. Törökország fütyül az európai értékekre, ezt tudomásul kell vennünk, Törökország tagjelölti státuszát meg kell vonnunk. Nem abszurd-e az vajon kollégák, hogy a az állam és kormányfők világos kisebbsége megakadályozza, hogy Albánia és Észak-Macedónia megkezdje a csatlakozási tárgyalásokat az EU-val. Ugyanakkor Törökország még mindig tagjelölti státuszt élvez. Világos jelzést kell küldeni, a göz, török gazdaságot büntessük a vámunió felfüggesztésével, küldjünk világos jelzést Törökországnak. Senkit nem utasítunk el, tudjuk, hogy a török nép fele nem áll a rezsim mögött, de a rezsimnek józan fejre és lehűtött gazdaságra kell, van szüksége, ehhez hozzá kell járulnunk. Európaiként küldjünk itt világos jelzést. Thank you. Köszönöm, Androlakis uh, úr, egy percben. Másfél évvel ezelőtt arról vitatkoztunk, hogy Törökország hogyan lépett fel Mafrinban. Azt hiszem, hogy most csak a név változott, és uh, itt uh, nem az olajágról beszélünk, hanem a béke forrásáról. Azt hiszem, hogy a térség legnagyobb geopolitikai szereplői nem lépnek fel megfelelően a térségben. Törökország azokat a kurdokat üldözi el, akik felléptek az ISIS-szel szemben. Tehát itt azt hiszem, hogy a, forrás, a válság forrásáról, nem a béke forrásáról kell beszélnünk. azonnali szankciókra van szükség. A fegyverembargó beszüntetné a fegyverszállítást minden ország részéről. És ezzel megbüntetnénk azokat, akiket a válság kialakulásáért felelősség terhel. Van Dálen úr egy percben. Elnök asszony, az amerikai csapatok kivonásával Trump a kurdokat és a keresztényeket magukra hagyta. És ez az úgynevezett megállapodás, amit az amerikai vezetők elértek Erdogánnal, egyszerűen nem működik. Sajnálatos módon a külügyi tanács egy szégyenletes álláspontot fogadott el a fegyverembargó kapcsán. A török nagykövetet felszólították a helyzet megmagyarázására, de semmi nem történt. Elérkezett az ideje, hogy az Európai Unió egy nagyon kemény álláspontot fogadjon el, és meg kell akadályozni, nem csak felfüggeszteni a török megszállást, és a kurdokat támogatnunk kell. Köszönöm. Báli asszony egy percben. Azt hiszem, egy dolog világos kell, hogy legyen. Nem lesz katonai megoldás az a régió számára, csak politikai megoldás lehetséges, és az ENSZ részéről ugye a két éves vita során ez nem is merült említésre. Amit most tapasztalunk meg, az egy török invázió Oroszország jóváhagyásával, a kurd demokratikus erők a legjobb szövetségesei voltak a nemzetközi közösségnek, és maguk rajtuk őket. Látjuk, hogy Putyin és Erdogan találkoznak, és de facto egymást között felosztják Szíriát. Az EU nem nagy játékos ebben a régióban. Elszalasztottuk az alkalmat, de kompetenciánk sincs. A Brexit pártot láthatjuk, hogy hogyan cselekszik, az EU-nak nincs hatásköre, hogy cselekedjék. A gazdasági szankciók fontosak, a fegyverszállítás beszüntetése, és fontos az, hogy ne hagyjuk magunkat zsarolni a menekült megállapodásokkal, és a nemzetközi jogot tartassuk be. Thank you. One minute. Köszönöm szépen. Zoido Alvarez úr következik egy percben. Gracias, presidenta. En el debate... Köszönöm, tisztelt elnök asszony, szót. A mai vita egyértelműen rámutatott arra, hogy azok a súlyos tények, amelyek arra utalnak, ami történik Szíria éjszakában, Észak-Szíriában, milyen következményekkel járnak. Én arra szeretnék utalni, hogy több ezer ISIS terrorista európai útlevéllel a kezében elmenekülhet onnan, és ö, ez biztonsági problémát fog jelenteni. Ezt pedig nem engedhetjük meg magunknak. Spanyolországban az ETA terrorizmus évtizedekig ö, tartott. Több ezer áldozata volt, de aztán a biztonsági és rendőri szervek, a jogállamiság, a spanyol ö, civil társadalom segítségével legyőztük őket. Az EU-ban a terrorizmus leküzdéséhez ambíciózusabb biztonsági és védelmi politikára van szükség. Eh, amelynek köszönhetően az ISIS terroristák nem követhetnek el ilyen terrorista cselekményeket. Köszönöm szépen. López úr parancsoljon. Köszönöm, tisztelt elnök asszony, a szót. Ma igen erőteljes, egyetemű üzenetet közvetítünk. Teljes mértékben elutasítjuk Törökország eh, megszállását ö, eh, ö, Szíria északkeleti részén. Ugyanis a nemzetközi jogba ütközik, és ennek borzasztó következményei lehetnek az ENSZ és a NATO szempontjából is, destabilizálja a régiót. További ö, személyeknek kell majd elhagyniuk otthonukat, és sajnálatos módon ez az Egyesült Államokkal való cinkos együttműködésben történik, és végül is ez a kurdokat sújtja, akik rengeteget harcoltak azért, hogy legyőzik az ISIS-t. Európájának el kell ítélnie ezt az intervenciót, és be kell tiltanunk a fegyver exportot Törökország felé. Meg kell állítanunk a törökországi csatlakozási folyamatot, ennek most már semmi értelme. Köszönöm szépen, Vilcsik úr következik egy percben. Köszönöm, tisztelt elnök asszony. Már elhangzott, de meg kell ismételnünk, a török invázió Szíria északi részén az egész régiót destabilizálja. És azokat erősíti meg, akik nagyobb konfliktust akarnak a régióban. Úgyhogy ez az EU és tagállamainak jól felfogott értege, hogy támogassa a terület stabilitását. Nem engedhetjük meg azt, hogy kiterjesszék a határokat ilyen módon nem lehet a jelenlegi helyzetet fenntartani, ez rendkívül fontos. Ezért, kedves kollégák, a fegyverembargó, a pénzügyi szankciók és a Törökországgal való csatlakozási tárgyalások felfüggesztése a legkevesebb, amit most tehetünk, mégpedig most. Szélesebb kontextusban fel kell vennünk a harcot az európai értékekért, nem hagyhatjuk a török elnyomást a szomszédságunkban. Ez a mi európai jól felfogott érdekünk. Köszönöm. Köszönöm, egy percben Majorino úr. Erdogan a komput Erdogan háborús cselekményt hajtott végre, agressziót, ez az első dolog, amit az Európai Parlamentnek ki kell mondania, és emiatt a válasznak keménynek kell lennie. Mostanáig Európa nehezen tudott egységes, világos, erős hangon szólni. Nincs szükség általános elítélésre, itt nagyon világos cselekedetekre van szükség. Török ország katonai beavatkozására szankci- gazdasági kereskedelmi szankciókkal kell válaszolni, fegyverembargóval, beavatkozással, hogy ne hagyjuk magára a fő áldozatokat, a kurd néphez tartozó nőket, gyermekeket főként, mint Inkelef, és közvetlen támogatásra van szükség a kurd nép számára a helyszínen, nagy szolidaritásról tan- kell tanúbizonyságot tenni, hiszen a terrorizmus elleni küzdelemben használtuk ezt a népet, aztán szigyentes módon magukra hagytuk őket. És súlyos az, hogy Erdogan a menekültekkel zsarolja Európát számukra is be kell szüntetni a konfliktust, és azonnal ki kell vonni a török hadsereget a térségből. Elnök, Kefalo Giannis következik egy percben. Elnök asszony, Törökország ürügyöt, ürügyet használ, hogy a kurdok, akik Szíriában élnek, terroristák, és ezért indította Törökország szíriai invázióját a szíriai területen műveleteket hajt végre Törökország, ennek áldozatai a vétlen civil lakosság. 75-ben láthattunk hasonló dolgokat, amikor Törökország Ciprus szállta meg, és azóta a sziget egy részét megszállás alatt tartja. Mindannyian láttuk a tanács foglalását, amely elítéli a török inváziót, és ez azzal járt, hogy az iszlám állam harcosai megerősödnek, ezt figyelembe kell venni, és szankcionálni kell Törökországot. One minute, please. Marquez asszony egy percben. Obrigada, presidente. Em 2016 e a União Europeia assinou... Köszönöm. Que teve, tem como objetivo apoiar os três cinco milhões de refugiados zero sete már előfordult, hogy hasonló eset, az európai 28 tagállamában élnek törökök, illetve kurdok is. Egyet azonban figyelembe kell vennünk, hogy egyes szerződéseket felül kell vizsgálni, illetve ezt nem szabad blokkolni. Az EU tagállamai közül néhányan a menekültek zömét vették át, illetve odaérkeztek menekültek, és folyamatosan zsarolja Törökország e, az EU-t, hogy megnyitja a határokat a menekültek előtt. Törökországnak természetesen vannak biztonsági megfontolásai, de ezt a Szíriába való behatolást mindenféleképpen el kell ítélni. Egy hangon kell fellépnie az Európai Uniónak, és az ensz is együtt kell működnünk, hogy békét teremtsünk a térségben. Kelly úr, egy percben. Köszönöm, elnök asszony. Nem gyakran fordul elő, hogy egy dologban teljesen együtt ért a parlament. Most ez történik, nevezetesen Törökország elítélésében a szíriai területek megszállása tekintetében. Ez nyilvánvalóan az amerikai csapatok visszavonulásával szorosan összefügg látjuk az eredményeket, látjuk, hogy hányan szenvednek, és gyakorlatilag ez már évtizedek óta zajlik. 200 ezeren kényszerültek elhagyni az otthonukat, az ISIS visszatért, le kell állítanunk minden fegyverexportot Törökország felé, és felül kell vizsgálnunk a pénzügyi támogatást is. Békés politikai megoldásra van szükség az ENSZ égisze alatt. Peters úr, egy percben. Köszönöm, elnök asszony. Az Európai Parlamentnek világos jelzést kell a Törökországnak. Ez az állásfoglás tervezetben világosan kifejezésre jut. A csatlakozásra törekvő Törökország nak tudnia kell, hogy a csatlakozás nem történik feltételek nélkül, a jogállamiság követelményeit be kell tartani, a Törökországnak valódi menekült és bevándorlási politikára van szükség európai szinten, és közös védelmi politikára úgy szintén. Az EU-nak eltökélten sikra kell szállnia az észak-szíriai biztonsági övezet létrehozása mellett, amelyet nemzetközi ENSZ katonák ellenőriznek és biztosítanak annak érdekében, hogy az emberek, különösen a sok gyermek visszatérhessen ebbe az övezetbe, és a régió újra stabilizálódjék. Fulász. Fulász úr. Köszönöm szépen behunjuk a szemünket, amikor bűncselekmény történik, akik az ISIS ellen küzdöttek, őket Törökországnak hagyjuk. 45 évvel ezelőtt Törökország az én országom megszállását béke megszállásnak nevezte. 45 évvel ezek után még mindig 200 ezer menekült van és eltűnt emberek és ugyanúgy, ahogy most, 45 évvel ezelőtt is megengedtük, hogy Törögország folytassa a megszállást. Tehát egyszerűen behunjuk e felett a szemünket. Hasonlott a helyzet 1974-ben Cipruson bűncselekmény történt, és senkit nem büntettek meg. Óriási a felelősségünk, és Európa nincs jelen. A történelem fog ítéletet mondani felettünk. Köszönöm. Köszönöm, Bentele asszony, egy percben. Tisztelt elnök asszony, Ma a Törökország eh, jogellenes eh, szíriai megszállásáról beszélünk, ennek következményeiről. A helyzet sajnos már évek óta olyan, hogy Szíriában, amely közel van az Európai eh, Unióhoz, Assad, eh, Rusz, Oroszország és az USA mondják ki a végső szót, és eh, az Európai Unió a humanitárius segítségnyújtás finanszírozásától eltekintve nincs jelen. Én visszatérnék a központi néppárti kezdeményezésekre. Az Európai Unióban a döntéshozatali struktúrát eh, meg kell változtatni, egy Európai Biztonsági Tanácsot és Európai Uniós Védelmi Miniszterek Tanácsát annak érdekében, hogy megfelelő katonai kapacitásokat mozgósíthassunk. A német védelmi minisztere asszony egy nemzetközi védelmi zóna létrehozását követelte, és nagyon fontos, hogy ezt európai szinten oldjuk meg. Törökország magatartása elfogadhatatlan, fontos, hogy ne csak verbálisan ítéljük el az etnikai tisztogatást, a gyilkolást, hanem a béke helyreállításában Európa optívan vegyen részt, és tegyünk végre egy döntő lépést a politikai unió irányában még jelen mandátum alatt. Köszönöm. Köszönöm, kollégák. Most áttérünk a spontán felszólások körére. 16-an kértek szót, nem fogok tudni mindenkinek szót adni. Először Vózenberg asszony kap szót egy percben. Köszönöm szépen. Törökország ismét és újra illegális terveit eh, valósította meg, és ezzel lábbal tiporja a nemzetközi jogot. Észak-Szíriába bevonult, és több százezer embert eh, elűzött az otthonából, az EU eszközöket arra használják fel, hogy bűnöket kövessenek el. Az Európai Unió pedig mit tesz? Semmit sem tesz, tétlenül csak figyel. Úgy gondolom, hogy miénk a felelősség, a török politika, arra tör, hogy megváltoztassa a nemzetközi bevett rendszert, nem veszik figyelembe a nemzetközi szabályokat, fityet hánynak rájuk, biztosítani kell, hogy az EU által átutalt pénzeket valóban a civil társadalom használja fel, ne fegyvereket vásároljanak belőle. Törökországnak nincs helye az európai családban. Köszönöm. Mavridis úr képviselő. Thank you, Madam President. Köszönöm szépen, elnök asszony. A török észak-kelet-szíriai fellépés súlyos következményekkel jár. Nem csak katonai ö, műveletről van szó, már pedig a cím ezt mondja, hanem katonai ö, invázióról van szó. Nem csak biztonsági kérdésről van szó, nem csak a kurd szövetségeseink elárulásáról van szó, akik az iszlám állam ellen harcoltak, nem, ezen török katonai invázió az emberiesség, az, em, az emberi jogokat lábbal tiporja, és uh, szíriaiakat és kurdokat üldöznek el. Épp úgy történik ez, mint a Ciprus északi részének török okupációjával elrendelhetünk fegyverembergót, összetörhetjük az Erdogani gazdaságot, és igen, a bűnösöket pedig bíróság el állíthatjuk itt az ideje annak. Köszönöm. Köszönjük szépen. Bilbao Barandika asszony következik egy percben. Köszönöm, elnök asszony. Szeretném kifejezni, hogy teljes mértékben elutasítjuk a török közösség támadását. Ez megsérti a nemzetközi jogot, rengeteg ember életébe került, és sokak meneküléséhez vezetett. Két millió ember vált menekülté olyan területen, ahol demokratikus módon kurdok, szírek és mások éltek. Ezzel olyan konfliktusokat nyitnak újra, amelyeknek nagy hatásuk lehet az egész világra. A NATO-nak meg kell vonni a támogatást Törökországtól, és a nemzetközi joggal kell fellépnünk ezek ellen a támadások ellen. Egy párbeszéden alapuló megoldást kell találni erre a válságra. A diplomáciai választ a humanitárius segítségnyújtással kell párosítani, és különösen oda kell figyelni arra, hogy az európai iszlám állam harcosainak a gyermekei hová kerülnek. Köszönöm. Köszönjük. E, Köszönöm szépen, elnök asszony, hölgyeim és uraim! Megfelelő eszközök állnak rendelkezésünkre, hogy itt fellépjünk, és mit látunk? Oroszország megelőzött bennünket. Oroszország térfelén pattog a labda, ők jutottak helyzetbe, ez pedig nagyon szomorú. Európa egy újabb konfliktus szenved meg a közel-keleten, ezért mindent meg kell tennünk, hogy a konfliktusnak véget vessünk, nem csak verbális szinten. Diplomáciailag mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy a konfliktusnak véget vessünk. Törődjünk végre az áldozatokkal. Meg szeretném köszönni Skilianidis biztos munkáját. Nagyon sokat tesz ő az áldozatok érdekében, nem feledkezünk meg az áldozatokról de ugyanakkor misszionáriusok és más önkéntesek is dolgoznak a területen, akik az áldozatokat próbálják megsegíteni. Ezeket a szervezeteket támogatni kell. Többet tehetünk. Köszönöm szépen. Papadi Múdis úr, tessék. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Λόγια, Köszönöm a szót csak szavakat, üres szólamokat hangzoztatunk. Erdogan eh, bevonult Szíriába, és eh, Trumptól zöld utat kapott mindehez. Putyin pedig támogatja őt. Egy olyan megszállást valósít meg, amely nemzetközi jogot sért, és a Lozánni szerződést is. Az Európai Unió eh, pedig törpeként viselkedik. Nem elég az, hogyha valakit szavakkal ítélünk el, tettekre van szükség, célirányos gazdasági szankcióra van szükség, hatékony fegyverembargóra. A miniszterek tanácsában egy, egyhangú döntés született néhány hónappal ezelőtt Alexis Ciprász és Janialis kiálltak emellett. Nagyon fontos, hogy ez a döntés megvalósuljon gaz, oly, vannak olyan gazdasági érdekek, azonban ezek, ezek eh, úgy, ennek mindennek útjában állnak, például Németország és Franciaország kormányának érdekei, ezt nyíltan el kell mondani. Köszönöm, Sojdrova asszony egy percben. Köszönöm, elnök asszony. Kedves kollégák! A Szíria elleni erőszakot el kell ítélni, ez azokkal a kurdokkal szemben is támadás, akik az iszlám állam ellen harcoltak, és ők most a török beavatkozás következményeképp az iszlám állam most elszabadult. Sokan váltak menekülté, és sokan meg is haltak köztük, ártatlanok is. Törökország felfüggesztette az offenzívát az Egyesült Államok és az Európai Unió nyomására. Az észak-szíriai biztonsági zóna észszerű ötlet lehet, de csak akkor, hogyha ott nemzetközi erők vannak jelen, nem akkor, hogyha azt a török hadsereg foglalja el. A török megszállást nem szabad úgy tekinteni, mint egy egyedi esetet, hanem annak egyenes következménye, hogy Törökország működik az elmúlt években. Köszönjük. Ward képviselő következik. Uh, millions of people több millió ember különböző etnikai és vallási közösségekből, akik ebben a régióban érnek, fenyegetettségben élnek. Több tízezer ember volt kénytelen elhagyni otthonát, keresztény negyedeket is megtámadtak, és a török katonaság támad az etnikai tisztogatás egyében. Zsizsává, aki nőjogi harcos, és én fel szeretném hívni a figyelmet arra, hogy nagyon fontos azonnal véget venni a török megszállásnak észak és kelek, kelet-szíriában. Fontos, hogy létrejöjjön egy no-fly zone, politikai és gazdasági szankciókra van szükség, a háborús bűncselekményeket is ki kell emelni, amelyeket a Törökország már elkövetett, etnikai titrogatást követtek a török erők, a dzsihád és egyéb csoportosulások. Nagyon fontos politikai megoldást találni a nők bevonásával különböző kulturális és vallási közösségek női képviselőjét fontos lenne ebbe bevonni. Az elnök megszakítja a hozzászólóst, a következő hozzászóló Jovieva képviselő. Köszönöm szépen. Támogatom ezt az állásfoglalást egyetértek azzal, hogy szólítsuk fel az Európai Bizottságot, hogy fagyasszák be a Törökországnak utalandó alapokat. Ezeket az alapokat nem szabad arra felhasználni, hogy katonai műveleteket finanszírozzanak belőlük, de ez nem elegendő. Akadályozzuk meg, hogy Erdogan bennünket zsarolhasson. Ne engedjük ezt meg. Közeli szomszédságunkról van szó, nem szabad megengednünk, hogy itt embereket deportáljanak, mészároljanak le és újabb humanitárius katasztrófák jöjjenek létre. fegyverembargót kell kijelentenünk, de ezen felül egy repülés, repülési tilalmi zónát is létre kell hozni. Igaz, hogy Moszkva és Ankara megállapodásra jutott, és Törökország úgy tűnik, hogy nem akar velünk együttműködni, de mit jelent ez? Azok az emberek, akik itt élnek, továbbra is félelemben élnek, és ez a problémámának csak egy része. Közös, erős európai külös biztonságpolitikára van szükség. Köszönöm. Ferreira azt van egy percben. Köszönöm szépen. A szíriai katonai intervenció nagyon aggasztó. Nyolc éve zajlik um, a, a, um, a szíriai polgárháború, és kik felelnek ezért? A nagyhatalmak, az USA, a Szaudi-Arábia, Izrael, akik helyettesítő háborút vívnak Szíriában, Katar például, Törökország, ők felfegyverezték a terrorista csoportokat, sok ezer, tízezer embert üldöztek el otthonukból. A ország kulturális öröksége tönkrement, a szociális háló szétszakadt, az összetartás megszűnt, szétzélálódott a szírtársadalom. Teljesen képmutató, ami most történik. Mit, mit tesz Törökország um, agressziót um, hajt végre Szír, uh, Szíria ellen, és egy más ország szuverenitására fittyet hányva vonul be ebbe az országba. Köszönöm. Kinnicsi asszony, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Emlékeztetni szeretnék arra, hogy a török offenzíva első áldozatai gyermekek. Az Európai Unió 2008-ban már egy állásfoglalást fogadott el a háború zónákban elesett gyermekek védelme érdekében. Ez történik most Szíriában, nem kivétel az, ami itt történik. 70 ezer ember, gyerek halt meg legalább a szíriai háború során, és további sok ezer gyermek került életveszélybe, és sok tízezer pedig emberi segítségre, humanitárius segítségre nyújt. Az ENSZ idevágó határozatait érvényre kell juttatni, meg kell teremteni a békét, ki kell békíteni a fegyverben álló feleket, és garantálni kell a minden gyermek számára a maximális védelmet, akik eh, belekerültek ebbe a helyzetbe. Children are children in every situation. Erre kell figyelnünk. Thanks, Madam President. Turkey... Köszönöm, elnök asszony. Törökország átlépett egy határt, és átlépett Szíriába. Megszállták Szíriát, nem Kurdisztán szállták meg. Ki kell fejeznünk szolidaritásunkat a kurdokkal, de Szíria ügye a szíriaiak, ezt neki kell eldönteniük. A szír menekültek 50%-a Törökországban él, ahol borzalmasan bánnak velük. Amikor a kurd pártok Szíriában küzdenek, és utána hazatérnek Törökországba, akkor terroristának bélyegzik őket. Sajnálatos módon, amikor az európai országok az elmúlt két évben 6 milliárd eurót fizettünk nekik, azért, hogy az európai országok segítségével a menekülteket ott tartsák. Mikor érti meg Európa, hogy nem viselkedhet így? Az utolsó hozzászóló hmm. Grappini asszony egy percben. Köszönöm, elnök asszony, biztos úr. Önnek most lehetősége van, hogy megpillantsa, milyen az, amikor egyhangulag nyilvánítunk véleményt. Ezt a támadást, megszállást, amelyet Törökország végrehajtott Szíriában, elítéli a bizottság is, és elítéljük mi is de van egy állásfoglalásunk, amiről holnap szavazni fogunk. Vajon elég ez? Azt gondolom, hogy az EU-nak más nemzetközi intézményekkel együtt kötelessége az, hogy konkrét intézkedésekkel avatkozzon be. Mit tehetünk? Természetesen Törökország egy nagyon jelentős ország, a piaca is jelentős számunkra, de mit akarunk inkább fejleszteni, a belső piac gazdaságát, vagy pedig a polgárok biztonságát. Emberek halnak meg ott, köztük nők és gyermekek őket meg kell védenünk, mert az egyik célkitűzésünk éppen az, hogy biztosítsuk a békét és a biztonságot. És ahogy Juncker úr mondta tegnap, az Európai Unióban béke van, de vajon ez elég? Nemzetközi felelősségünk is van, és többet kell tennünk, mint hogy állásfoglalásokat fogalmazunk. Köszönöm szépen. Most megadom a szót Tupurainen asszonynak a főképviselő nevében. Parancsoljon! was very useful and nagyon hasznos és aktuális volt ez a vita, meg szeretném köszönni a képviselőknek a felszólalásaikat, észrevételeiket és meglátásaikat. Törökország egyoldalú katonai beavatkozása észak-kelet Szíriában elfogadhatatlan, és elfogadhatatlan emberi szenvedést okoz. Ez ráadásul az ISIS elleni harcot is veszélyezteti, és veszélyezteti az európai biztonságot. Ezen okoknál fogva a pénteki Európai Tanács felszólította Törökországot, hogy vessen véget a katonai műveleteknek, vonja vissza csapattesteist, és tartsa tiszteletben a nemzetközi humanitárius jogot. Az Európai Tanács továbbra is napirenden tartja ezt a kérdést, mint tudják. Ezen közben pedig az Európai Unió a súlyos menekült és humanitárius krízissel foglalkozik. Ragaszkodunk hozzám, hogy a humanitárius munkatársakat akadály nélkül engedjék a területre, minden a helyen, a területen fegyveret viselő vagy jelenlevő erők biztosítsák humanitárius erők hozzáférését a rászorulókhoz. A Szocsi, az úgynevezett Szocsi megállapodás tegnap este a délkelet szíriai deeszkalációról szól, és reméljük, hogy ez a civil lakosság további szenvedését akadályozza meg. Ilyen módon üdvözöljük ezt, hiszen ez egy kísérletet tesz arra, hogy az erőszak spirálját áttörjék. Meg kell látni, hogy a Szocsi megállapodás milyen következményekkel jár, de egy valami nem változott meg. Arra van szükség a szíriai konfliktus hosszú távú vég, arra van szükség, hogy átfogó politikai rendezés dolgozzanak ki, csak így lehet a szír válságnak véget vetni, az ENSZ 22 54-es határozatának szellemében Genfben minden félnek le kell ülnie, és tartós megoldást kell kidolgozniuk. Nagyra értékelem az önök elkötelezette állásfoglalását, és fogl- azt nagyra értékelem, hogy hosszú ideig foglalkoznak ezzel a témával, és a békés megoldást keresik. Köszönöm Tuperájnem Miniszter, azt köszönöm a biztosnak is, hogy itt volt ezzel a vitát lezárom. Az állásfoglalás indítványról hét kezdeményezést kaptunk, és holnap szavazunk. Most pedig hamarosan szavazni fogunk délben.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 Következő közleményem van, ami az ombudsman megválasztását illeti szeptember 16-án. Az elnökök tájékoztattak a választásról, az elnök 30-áig, szeptember 30-áig 5 jelölést kapott, mind a, mindegyiket elfog, befogadhatónak találta, a, alfabetikus sorrendben szerepelnek. Fortunato, Juliana Frank, Nils Muiznix, Emily O'Reilly és Cecilia Wikström. A jelöltekről információkat